Buenos días. Jó napot kívánok! Mindenkit köszöntök. Spanyolul fogok beszélni. És kérem, hogy tegyék fel a fülhallgatókat, mert a tolmácsok szeretnének egy szöveget elolvasni, ami a tolmácsok sztrájkjával kapcsolatos. Tiltakozásunk 24. napjához érkeztünk, a parlament vezetősége még mindig nem tett kísérletet a konfliktus feloldására. Ellenkezőleg a személyzeti bizottsággal folytatott 8 hónapos tanácskozás után a főtitkár tovább keményítette álláspontját. Emi a túllépés továbbra sem biztosítunk. Köszönjük a figyelmet. Estimados mi... Akkor kedves paneltagok, kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Szeretnék mindenkit köszönteni és szeretném megköszönni a szakértőknek, hogy eljöttek erre a közös meghallgatásra, amelyet a TAX 3 szak, vagy bizottsággal valósítottunk meg. Ennek a feladatköre egyébként nagyon hasonló a miénkhez, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos lehet a mi munkánk szempontjából ez a közös meghallgatás. Még mielőtt megadnám a szót a szakértőknek, ezt de Lángénak szeretném megadni a szót, aki a TAX 3-nak a szakbizottsági vezetője. Köszönöm szépen, és még egyszer nagyon szépen köszönöm azt, hogy ketten megszervezhettük ezt a mai meghallgatást, hogy a adócsalás és a terrorizmus finanszírozása közötti kapcsolatokat felderítsük. Ez egy olyan kapcsolat, amelyre csak az utóbbi időben kezdtünk el odafigyelni 2006-tól kezdve, Először újságírók hazámban, Hollandiában is jelentéseket készítettek, amelyeknek az alapján kiderült az, hogy az Alkaida körhinta csalással egész Európára kiterjedő hálózatokat hozott létre a terrorizmus finanszírozására, amely aztán Pakisztánba és Afganisztánba is ment. Az olasz ügyészségnél egy 1 milliárd eurós ügy derült ki, szintén körhinta adócsalásról volt szó, és gyakorlatilag a Hea és a Hea karuzel, áfacsalás és a terrorizmus finanszírozása közötti kapcsolatokra derült fény. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak a meghallgatáson a vendégeink, és most Valenciano asszonynak visszaadom a szót. Még egyszer én is köszönöm. Akkor kezdjük Bok Elkierrel. Nem tudom, hogy jól mondtam-e a nevét, biztos vagyok benne, hogy nem, de majd ki fog engem javítani. Ön ö, oknyomozó újságíró, és a Dán Nemzeti Televíziónál dolgozik, és ott kifejezetten a finanszírozási, terrorizmus finanszírozási ügyekkel foglalkozik. Már részt vett ebben a parlamentben más hasonló meghallgatáson is. A terrorizmus finanszírozása nagyon sok esetben egyébként legális módon történik, más esetekben viszont illegális formái vannak ennek. A legutóbbi támadások során kiderült az, hogy gazdaság, nagyon kis gazdasági háttérrel, vagy akár szinte zéró pénzzel gyilkosságokat és merényleteket lehet létrehozni. A norvég öm, védelmi Kutatóintézet azt mondja, hogy a legtöbb ilyen terrorista támadást kevesebb, mint 10 ezer euróból tudnak finanszírozni. És gyakorlatilag ezek mind összefüggő ügyek. 2016-ban az Európai Bizottság egy akció vagy cselekvési tervet fogadott el annak érdekében, hogy a terrorista hálózatok finanszírozását elvágjuk. Moszkoviszi elnök, illetve alelnök kimondta azt is, hogy nagyjából 50 millió eurós ügyökről van szó. Ön is el fogja nekünk mondani azt, hogy oknyomozó újságíróként hogyan látja a helyzetet, az áfacsalás tekintetében Dániában, és az, hogy mindez hogyan kapcsolódik a joghézagokon keresztül a belső piacon, hogyan tudnak a terroristák pénzhez jutni. A spanyol dzsihadisták bizony Dániában aztán áfacsaló vállalkozóként jelentkeznek be, és erről is fog ön majd beszélni, ezek konkrét példák lesznek, aztán majd még lesz két másik panelista, és végül pedig majd a kérdések és feleletek órája következik. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Thank you, and thank you for inviting me. Uh, köszönöm, hogy meghívtak bennünket. My name is uh, Elker. It's uh, not easy. Pú Elkernek hívnak, Dán kiejtés elég nehéz, egy szörnyű nyelvről van szó, de nyugodjanak meg, angolul fogom tartani az előadást. Én a terrorizmus finanszírozásáról beszélek az ÁFA csalásokon keresztül, és itt most egy olyan esetről fogok beszámolni, amit egy Dán újság és a Dán televízió, valamint egy svéd rádió program együtt tártak fel. A 2014. május 30-án kezdődik az ügy, amikor is Spanyolországban hat embert letartóztattak különböző vádakkal, leginkább terrorizmus célú toborzás vágyával, akiket aztán a toborzott személyeket aztán a száheli területre jutották be. Ezek a terrorista gyanúsítottak három Dán cégnek voltak az igazgatói, és egy másik személy ellenemeltek vádat, mert egy negyedik kopenhágai cég igazgatója volt, ő szökésben van. Ez a négy cég üdítőkkel és élelmiszerekkel kereskedett, kereskedett, és alapvetően áfa csalás elkövetésére lettek létrehozva Dániában. A negyedik személyt 2016-ban Maliban a francia kommandók megölték, mert ő egy alkaida eh, sejtnek volt eh, a tagja. Eh, ez tehát egy kifejezett terrorista személy volt, míg volt egy puhább réteg Kopenhágában és környékén, akik a cégeket vezették. Azt akartuk megvizsgálni, hogy ez a hat spanyol állampolgár, illetve ahogy a vizsgálatunkból kiderült, további nyolc spanyol személy hogyan tudott ilyen cselekményeket végrehajtani Dániában. Ezek a cégek összeköthető érthetőek, összefüggésbe hozhatóak más cégekkel együtt egy jelentős kárértékű áfacsaláshoz. 11 spanyol személy 24 céggel egy sima bűnöző szervezet, bűnöző áfacsaló szervezet tagjai voltak. A spanyol kötődésű hálózat a mi tudósításaink szerint 80 millió Dán koronával, az, és ez egy konzervatív becslés, több mint 10 millió euróról van szó, a 24 cégen keresztül 80 millió Dán koronával károsította meg a Dán államot. A cégek közül hármat egy másik csalásnál is felhasználtak, amelynek a vezetőjét el is ítélték Dániában. Ez a második hálózat 85 millió Dán koronás kárt okozott a vizsgálatainkból kiderült, hogy a spanyol hálózat összekötetésben állt más hálózatokkal, például Svédországban, ahol szintén követtek el hozzáadott értékadó csalásokat. Átvizsgáltuk az iratokat, és kiderült, hogy alapvetően autókkal, elektronikus eszközökkel, mobiltelefonokkal, holland sajtal, holland baromfival, izzókkal, üdítőkkel és cukorkákkal kereskedtek. Ez egy nagyon egyszerű áfacsalási képlet, mert Hollandiából megvették ezeket az árukat olyan cégektől, amelyek aztán eltűntek, és megfelelő számlával utána adták ezt a ezt a terméket, mégpedig áfával növelt, papíron áfával növelt, növelt, de azonos áron, és így lehetett visszanyerni a, az áfát. A körhinta csalás egy, egyel bonyolultabb volt, de annak is nyomait találtuk a vizsgálódásaink során, amikor megpróbáltunk rájönni, hogy ezek a spanyolok hogy bukkantak fel Dániában, e, akkor egy spanyol radikális mecsethez vezettek a szálak. E, ott e, két dán állampolgár radikalizálta őket, akik Meliába utaztak. Az egyik egy Dán, aki áttért a Mohamedán vallásra, és akit megöltek Szíriában, illetve egy másik személy. Ezek Dániába hívták ezeket a spanyol állampolgárságú személyeket, hogy vegyenek részt ebben a hálózatban. Emellett felhasználtak Dán állampolgárokat is. Én eh, egy másik projektben eh, arra törekedtem kollégákkal együtt, hogy eh, azonosítsuk azokat a Dán polgárokat, akik különböző helyeken harcolnak. 70 ilyen személy találtunk, ezek közül 16-an egyben vállalatigazgatók is voltak, és különböző hálózatokhoz kapcsolódtak. Az egyik személy 3-4 cégnek volt az igazgatója, az igazgató urat egy dróntámadásban ölték meg Szíriában. A drón támadás egy autót ért. A párizsi támadások tervezésében részt vett Dán állampolgár utazott mellette, ő volt a célpont. A mellette ülő másik személy pedig, mint mondtam, egy héjacsaláshoz kapcsolódó személy volt. Az egyik Dán állampolgár és az egyetlen olyan személy, aki az amerikai terrorizmus listára rákerült, 2014. szeptember 23-án elnöki rendelettel. Ő természetes halált halt Dániában néhány éve. Ő is igazgató volt, mégpedig sajt és elektronos árukereskedő, valamint baromfi hússal is foglalkozott valójában a termékeket egy tőle 200 méterre elhelyezkedő cégnek adta tovább. A további európai állampolgárokat is azonosítottunk, akik szerepet játszottak ebben a csalásban. Egy személyt egy Dán cég igazgatójává tettek, majd Szíriába menet letartóztattak. Az ő ügye még nem zárult le. Tehát ez nem egy svéd-dán-spanyol ügy, ez egy olyan probléma, ami kapcsolódik, és most nem akarok megszégyeníteni senkit, de egy olyan iszlamista hálózathoz tartozik, amely több európai országban működik, és ezen belül a dánok kiemelt szerepet töltöttek be, jó néhányan meg is haltak közülük. A fő központ azonban mégis Nagy-Britanniában van, ugyanakkor Belgiumban, Hollandiában, Dániában és Spanyolországban is vannak lerakatai. Én a héja csalásokkal 2009 óta foglalkozom. Kezd kifutni, kezdek kifutni az időből? Two minutes. Okay. Még két percet kap. Then we'll go back to it in the questions. Uh, I've been investigating this. Uh, the... Tehát 2009 uh, óta a 2009-es uh, szén uh, skandalum óta foglalkozom ezzel, az gyakorlatilag egy széndiokszid kreditekkel kereskedő csalórendszer volt. Ez 1256 account volt abban. E, e, ebből aztán később 36 maradt. Alapvetően ez is egy héja csalásra irányuló projekt volt Megvizsgáltuk ezeket a személyeket, és azt találtuk, hogy a személyek újra felbukkannak egy 2014-es olasz ügyben, amely megint csak terrorizmus finanszírozás gyanúját vetette fel, és aztán innen indultunk el, és próbáltuk megnézni, hogy mit csinálnak ezek a személyek, megnéztem a neveket, és azt láttam, hogy ezek az emberek, akik korábban széndiokszid kibocsátási kreditekkel kereskedtek, most átálltak az élelmiszerre, meg az elektronikai termékekre, de igazándiból teljesen mindegy volt számukra, hogy mivel kereskedhettek. A lényeg az volt, hogy gyorsan besöpörjék a záfa csalás hasznát. Az olasz ügy az Kopenhágán keresztül azonnal és közvetlenül kapcsolódott a spanyol szálhoz. Köszönöm, és ezzel lejárt az időm. Hát az a helyzet, hogy ez borzasztóan érdekes. Nagyon rossz érzés elvenni öntől a szót, de hát az a baj, hogy a többieknek is nagyon érdekes mondani valója lesz, de nagyon szépen köszönöm ezt a felszólalást. Biztos, hogy lesznek majd kérdések is önhöz, és most megadnám a szót Elena Háknak, aki a pénzmosás kérdésével foglalkozik, és Romániában az ügyészségen dolgozik ezekkel az ügyekkel foglalkozva, az európai együttműködésben is részt vette, a manivalban is ön volt Románia szakértője, képviselője, ez ugye szintén egy terrorizmus finanszírozás, illetve még 97-ben az Európa Tanács által létrehozott terrorizmus finanszírozás és pénzmosás ellenes szervezet. Ez nagyon nagy segítség nekünk, hogyha ön elmondja a véleményét, hogy ajánlásokat tudjunk megfogalmazni a jelenlegi rendszer javítása érdekében. Hák asszony, öné a szó, maximum 10 percben. Köszönöm szépen. Good morning, honorable president, dear colleagues. Thank you for the kindness. Jó reggelt kívánok, tisztelt elnök, tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást a mai rendezvényre. Elena Hák vagyok, és ügyész vagyok, 23 éve. Ez idő alatt Olaszország, az olaszországi kapcsolatokért is feleltem, illetve más egyéb jelentős posztokat is betöltöttem. 2013 óta én vagyok a főügyészi iroda képviselője a román FIEU-ban, amely pénzügyi hírszerzéssel foglalkozik. A mai prezentációm során egy esettanulmányt szeretnék bemutatni, amely a megfelelő koordinációra és együttműködésre tér ki a román FIAU e és a az egyéb jelentős idevágó hatóságok között, az együttműködés nélkül ugyanis nem tudunk megfelelően fellépni a terrorizmus finanszírozás és a pénzmosás ellen. Az ABC bank és a vonatkozó pénzintézetek képviselői szerint a bank két átutalást rendelt meg. Az egyik Különböző pénzmozgásokra kerül tehát sor, olyan összegekre vonatkozólag, amelyek 115 ezer dollárra rúgtak összességében, az átutalások, illetve a pénzmozgásokat egy olyan bankszámláról rendelték meg, amelyet Líbiában nyitottak meg, Az ABC bankot ezt követően többé nem vonták be a 15 ezer eurót meghaladó összegekre vonatkozó pénzmozgásokba. A tranzakciók egy részét olyan területekről indítványozták, indították el, amelyeket a az iszlám állam támogatói tartottak ellenőrzésük alatt. 2013 óta az ABC egyéb hasonló pénzmozgásokat is végrehajtott. Előfordulhat, hogy ez a hogy a vállalkozás vezetői közben elveszítették minden kapcsolatukat Romániával. Documents prepared by the natural person T. Though through a document date September 2015, the Ezt követően 2015-ben sor került egy további mozzanatra, amikor egy ismert személy egy másik szíriai állampolgárságú személyet bízott meg azzal, hogy hozzon létre egy céget. ABC. Az ABC Kft-hez kötődő személyek a természetes T személy, egy iraki polgár, X pedig egy libanoni polgár, T-t és AR-t 15 évre kiutasították Romániából, mivel propaganda és pénzügyi támogatást nyújtott dzsihadista csoportoknak. Ez a két külföldi emellett terrorista gyanús személyek illegális országba való csempészésével is foglalkoztak ezek a személyek Romániában élő radikális gondolkodású személyeket pénzügyileg támogattak. Érdekes itt megemlíteni, hogy 2012-13-ban az ABC KFT beszámolt arról, hogy két és fél millió dollárt kapott Libiából, Bulgáriából és a Marshall-szigetekről, ezek, ezt átváltották lejre, és készpénzben felvették a számlákról a DRP Kft., ahol T nevű személy szintén részt vett 2013-ig, szintén beszámolt arról, hogy 1 millió dollárt kapott egy líbiai természetes személy bankszámlájáról, mint export előleget. A az összeget lejre részletekben váltották át, és készpénzben felvették. Az ABC és DRP cégek pénzügyi viselkedése nehezen átlátható, és felveti a gyanúját a pénzmosásnak is illetve azt is, hogy megpróbálták a pénzt illegálisan eltüntetni, majd a dokumentumokat felvenni, illetve majd a dokumentumokat eltüntetni. Azonosítottunk számos egyéb tranzakciót az ABC és DRP cégek között, más időben, ugyanazon a napon, ugyanarról az összegről. A tranzakciókat ugyanazok a személyek indították, e, és e, e, vállalati kölcsön, illetve vállalati kölcsön visszafizetése jogcímen intézték azokat. Egy másik érdekes eleme volt a pénzügyi forgalomnak az, hogy ugyanolyan értékű tranzakciókat indítottak több napon keresztül két ugyanolyan cég, két azonos cég között eh, minden gazdasági indok nélkül. Ennek a célja az volt, hogy a cégek forgalmát mesterségesen felfuttassák, és ezzel csökkentsék az adó alapot. Az adó adatok eh, vizsgálata azt mutatta, hogy eh, nem adódnak össze a vállalati kölcsönök összegei. a A pénzügyi magatartás, amelyet később elemeztünk, felfedett olyan mechanizmusokat, amelyek különböző pénzmosásra eh, vezethetők eh, vissza Emellett azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az ABC és a DRP cégek továbbra is T személy tényleges ellenőrzése alatt állnak, noha a Strómanja Z intézi látszólag az ügyeket, és megpróbálják fenntartani a legalitás látszatát Romániában. T személyes profilját tekintve, és figyelembe véve azt, hogy közel-keleten dzsihádi mozgalmakat támogat, egyértelművé vált, hogy az ABC és DRP cégek terrorizmus finanszírozáshoz köthetők. Ráadásul rajta kívül a Z nevű személy bűnössége is eh, felvethető. Aki tét képviseli, aki már korábban ki lett utasítva Romániából. Én az esettanulmány után még néhány tényre rámutatnék. Egy eh, megfelelő terrorizmus finanszírozás elleni rendszer, amely fellép a pénzmosás ellen is számos szereplőt magában foglal. Itt a titkosszolgálatra, pénzügyi intézményekre, rendőrségre, ügyészségre gondolok. Nyilvánvalóan vizsgálatra és vádemelésre van szükség ezekben az esetekben. Néhány dologra rámutatnék a terrorista finanszírozás válthatósági bánásmódjával kapcsolatban. A terrorizmushoz pénz kell, és nyilvánvaló, hogy a terrorizmushoz terrorizmus finanszírozás is szükséges. A, te- a terrorista pénzek mozgásának nyomon követése terrorista szervezetek felderítéséhez is vezethet, tehát a pénz nyomon követhetősége az különösen fontos, különösen fontos kiképezni a pénzmosás nyomozó rendőröket a terrorizmus finanszírozás különböző összefüggéseire. Nem lehet e- ezeket elválasztani egymástól, és nagyon nagyfokú együttműködésre van szükség. Nagyon szépen köszönöm, Hák asszony. Sajnos rövid az idő pedig nagyon releváns volt ez a felszólalás is. Még egyszer köszönöm. Most pedig Pedro Seixas Felicio következik, aki gazdasági bűncselekményekkel foglalkozik az Európolnál, nem csak rendőri minőségében, hanem jogászként is az Európolban a gazdasági bűnügyek, korrupció és hamisítás témájában dolgozik, és hát egy nagyon érdekes ügyben fog majd felvilágosításokkal szolgálni. Tíz percben önnek is megadom a szót, és még egyszer köszönöm, hogy itt van. Én köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és az Európolt képviselhetem. Én röviden egy kontextusba szeretném helyezni ezt a kérdéskört a terrorizmus finanszírozással kapcsolatban és el kell döntenünk azt is, hogy pontosan milyen arányban szeretnénk terrorizmus finanszírozási ügyeket felgöngyöríteni. Ez nagyon fontos. A terroristák, illetve az ő hálózataiknak felgöngyörítése szempontjából. 90%-a az új terrorista szervezeteknek nem éri túl az első évét, mert egyszerűen nincsen elég pénzük, nem kapnak finanszírozást, és ez nem konstans. Bizonyos tanulmányok alapján az is kiderült, hogy 4-6 hétig élhet egy alkaida sejt is maximum, mert egyszerűen nincsenek tartalékaik, és állandó pénzre van szükségük, mert hát ezen keresztül fizetik ki a fizetéseiket is. A harmadik dolog, amit szintén tudnunk kell, az arra vonatkozik, hogy a legtöbb pénz pont arra kell, hogy a legjobb úgymond munkakörülményeket tudják biztosítani az ott dolgozóknak. Tehát tréning, propaganda, korrupció, szociális kifizetések, ezekre megy el a pénz, tehát gyakorlatilag csak 10%-a a pénznek megy úgymond terrorista cselekmények előkészítésére, műveleti ügyekre. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi pénzről van szó, de a különböző tanulmányok alapján kimondhatjuk azt, hogy óriási mértékű növekedés tapasztalható. 85 és 95 fel között nagyjából 80 millió dollárt kaphattak a vallási indítatású terrorista szervezetek. 95-től 2005-ig ez már 1 milliárd USA dollárt tett ki, és 2005 és 2016 között ugyan nincsenek erre vonatkozó pontos tanulmányaink, de azért nagyjából gondoljuk, hogy tovább növekedett ez az összeg. 250 és 500 millió USA dollár évente a, ezeknek a finanszírozási mértéke. Az Al-Qaidánál főként adományokból tartják fel magukat, az ISIS esetében pedig 2015-ben 2 milliárd USA dollár volt az éves költségvetésük. Ezt leginkább a rabolásokból, az olaj eladásából, illetve természeti erőforrások kiárusításából, illetve más adományokból kapták, de ez nagy valószínűséggel csökkenőben van, ahogy az általuk ellenőrzött területek mértéke is csökkenőben van. A másik oldalon megnézhetjük az áfa családdal kapcsolatos kérdéseket. Nos, hát ezek tulajdonképpen a legnagyobb mértékű csalások az Európai Unióban elképesztő összegekről beszélünk. Még mi, akik ilyen területen dolgozunk, mi is elképedünk, amikor ezt látjuk, és nem, nem is tudjuk pontosan, hogy mekkora összegről van szó. Ez egy olyan pénz, amit nem csak, hogy elvesznek az európai állampolgároktól, hanem kon- konkrétan a szervezet bűnözés kapja meg. Úgyhogy ez mindenképpen borzasztó, mert ezt nem szolgáltatásokba, vagy biztonságpolitikába, vagy akár egészségvédelembe, vagy oktatásba fektetik be, hanem terrorista csoportok használják föl, vagy pedig kábítószerrel foglalkozó, vagy korrupt csoportok használják fel, és aztán lehet, hogy ez ugyan visszakerül a legális gazdaságban, de alapvetően mégiscsak egy versenytorzító hatása van, mert a terroristák által finanszírozott cégek azok, amelyek versenyelőnybe kerülnek ezáltal. 2016-ban született egy nagyon érdekes jelentés az áfa hiány összegéről évente. Ez nagyjából 160 milliárd eurót tett ki. Ebben az évben 155 milliárd volt az uniós költségvetés. Tehát csak az áfa csalásból való áfa kimaradások már az EU teljes költségvetését egy évre képesek lennének kitenni. 60 milliárd euró óriási ö, szám. Ennek mekkora része az, amit terrorizmus finanszírozásra használnak fel? Hát remélem, tehát jó lenne, hogyha ezt tudnánk, de sajnos ez nincs így. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy nincs is olyan tanulmány, amely ténylegesen választ tudna adni a kérdésre. Amit viszont biztosan tudunk, az az, hogy itt nagyon komplex, nagyon titkos, nehezen felgöngyölíthető és megérthető hálózatok. Vannak emberek, akik ezt nagyon egyszerű, leegyszerűsítve nézik, azt gondolják, hogy az csalás milliárdokat tesz ki, a terrorizmus finanszírozása szintén milliárdokat igényel, vagy emészt fel, és hogy a kettő az egyszerűen megfeleltethető egymásnak. De mi azért ezt nem gondoljuk, hogy ennyire egyszerű lenne. A kollégák ö, együttműködnek, akik a két területet választották, és ezeket próbálják kivizsgálni. Nézzük meg, hogy mi a legnagyobb forrása a terrorizmus finanszírozásának. Most nem csak a legális dolgokra gondolok, hanem inkább az illegális finanszírozási forrásokra. Nézzük ezt fontossági sorrendben. Kábítószer, csalás, másfajta csalások, zsarolások, csempészet, és van még egy másik kategória is, ahol mindenféle más család és csalás és kismértékű piti bűnözés következik. Ami az áfa csalást illeti, ez a második legnagyobb csalási módszer, tehát így a bankok, az egész szociális ellátórendszer, a biztosítótársaságok ellen elkövetett csalások óriási mértékűek. Hogy miért van ez így? Nos, hát a kollégák felgönyörítették, hogy milyen csoportok foglalkoznak az áfa csalással, és hát gyakorlatilag több mint tíz éve foglalkoznak már ezek a cégek ilyen ügyekkel. Tudjuk azt is, hogy kik ezek a csoportok, Alapvetően francia, izraeli és brit-pakisztáni csoportokról van szó. Az EU-n kívüli területről irányítják őket, tehát nagyon nehéz őket elérni, és elég régóta foglalkoznak már ezzel, tehát úgymond profik lettek. Tehát áfacsalással foglalkoznak, állandóan változtatják a bankszámlaszámokat, a cégeket, amiken átforgatják a pénzt, és különböző hálózatokon keresztül dolgoznak. Tehát alapvetően nem mindig egy országot használnak fel, Belgium, Franciaország, Spanyolország, gyakorlatilag ugrán, ugrálnak az egyes országok között. Tudjuk, hogy nagyon magas szintről van szó, ez gyakorlatilag csak két százalékát teszi ki az összes bűnözésnek, de mégis 80%-át viszi el a bűnözési, bűnözésből származó összegeknek. Elektronikus eladások, autóipar, mobiltelefonok, aztán következett az energiaszektor. És rájöttek arra is, hogy ez nagyon egyszerű, mert itt nincsenek termékek, csak egész egyszerűen konténereket üresen utaztatnak, de a szolgáltatásoknál ez még egyszerűbb, mert itt konkrétan senkinek nem kell semmit fizikailag elküldeni, csak számlázni kell. És tulajdonképpen ez az, ami miatt kiderült ez a 6 milliós euró, vagy 6 milliárdos euró csalás, csalásos ügy, amelyről már volt ma szó. Itt nagyon magas szintről beszélünk, igen, profi a kontaktcsoportjuk is, és nagyon nehéz őket megtalálni. Természetesen elképzelhető az is, hogy ezekhez a csoportokhoz kapcsolódnak szélsőséges iszlamisták is, de ez nem biztos. A hierarchia is nagyon érdekes, van egy, vál, egy, van egy vezető réteg, ők azok, akik az ismeretekkel és a kezdő tőkével rendelkeznek, aztán következnek az úgynevezett menedzserek, akik tulajdonképpen mindenki mást beszerveznek és koordinálnak, aztán van egy középszint, ezek gyakorlatilag azok, akik azoknál a cégeknél dolgoznak, akik az áfacsalási hálózatban dolgoznak, és aztán a dokumentumok elküldői, az asszisztensek, adminisztrátorok, akik legalul vannak. Tudjuk azt is, hogy csak középszinten létezett a terrorizmus finanszírozás, tehát akik dokumentumokat adnak egymásnak át, általában egyszeri kifizetés ellenében. Ezek, nagyon, ezek az alsó szintű személyek nagyon sokszor külföldi harcosok voltak. Ezek az emberek nagyon kis százalékát kapják meg a cégeken átfutó teljes áfacsalás összegének. A nagy pénz a menedzsereknek és a legfelső vezetőknek megy, körülbelül 2-10%-ot tesz ki mindez. Nagyon kevés esetről tudunk a struktúrák alapján. Mi úgy gondoljuk, hogy az áfacsalás csak egy igen kis mértéke megy terrorizmus finanszírozási célokra. Mi úgy gondoljuk, hogy ez önmagában nem olyan nagyon, illetve hogy gondolhatnánk akár azt is, hogy ez nem problémás, mert itt csak egy kismértékű csalásról van szó, ami a terrorizmus finanszírozására megy, de ez nincs így, és elmondom, hogy miért nem gondolom ezt. Mert a konkrét merényletek végrehajtásához nincsen szükség sok pénzre. 75%-a a merényleteknek az EU területén kevesebb, mint 10 ezer euróból össze lehetett ezt hozni. Például a Tálison egy 600 eurós mértékű finanszírozásra volt szükség, néhány zsebkéssel megoldották a fiúk. Ugye volt jugoszláv fegyverek sem túl drágák, nagyon sokszor ezeket alkalmazzák, ezeket már 400 euróból, vagy akár 50 euróból is meg lehet vásárolni és láthatjuk, hogy mégis mennyire veszélyes lehet mindez. Másodszorban pedig csak matematikai gondolatmenetet mondani kell, hogyha óriási mértékű csalásról beszélünk, annak a kis százaléka, tehát akár a két vagy tíz százaléka is nagyon sok pénz. 300 millió euróról beszélünk, csak a terrorizmus finanszírozásra kiadott összegek tekintetében, tehát ezt azért szemmel kell tartanunk. Nagyon sok feladat vár ránk, annak ellenére, hogy az Egyesült államok beli támadások óta már sok minden történt, de itt mégiscsak meg kell akadályoznunk a nagymértékű támadásokat. Tehát a rendszereket tökéletesítenünk kell, a felgöngyörítést is, mert különben túl nagy a kockázat számunkra. Köszönöm, hogy meghívták az Európolt, köszönjük, hogy itt lehetünk, ez egy nagyon fontos kérdés, és most pedig a kérdésekre bármikor szívesen válaszolok. Elnök, nagyon szépen köszönöm. És köszönöm azt is, hogy állandó együttműködést tudtunk kialakítani a szakbizottság és az Európa között. Most pedig Máriusz Krisztián Frunca kapja meg a szót. Ő pedig a Schwarzwald. Empresa de asesoría financiera y de investigación. Kapitál elnöke, Frunca úr, nemzetközi pénzügyek szakértője, és természetesen hát jól tudja, hogy a pénzügyi bűncselekmények hogyan valósulnak meg. Az ő felszólalása nagyon érdekes lesz, nem csak ilyen szempontból, hanem úgy is, hogy meg tudja világítani nekünk azt, hogy a privát szektor és kifejezetten a bankok hogyan tudják megborítani ezt az egész rendszert. Tehát az ön ajánlásai nagyon érdekesek számunkra, és természetesen várjuk is ezeket. Tíz percben megadom önnek is a szót. Buenos días. Buenos días. Gracias mucho a todos los uh, eh, miembros del panel. Uh, eh, pero uh, eh, prefiero hablar en inglés. Inkább angolok beszélek. So, uh, uh, I will start talking. Azzal kezdeném, hogy egy kicsit máshonnan közelítem meg a terrorizmust. Inkább a makroperspektívából kezdtem el vizsgálni azt, hogy mi történik az áfával, és hogy mi történik a szervezett bűnözés területén. A széndiokszid piac létrejötte óta foglalkozom ezzel, és egy felső perspektívából azt láthatjuk, hogy nagy változás következett be a terrorizmus működésének mikéntjében. Ez a nagy változás 2010 2000 és 2010 között következett be. A fordulópont Vélhetően az amerikai Patriot Act volt 2003-ban, amikortól az összes bankban és az egész pénzügyi ágazatban bevezettek egy jelentős ellenőrzést a nagy tranzakciókra vonatkozólag, offshore, onshore és nemzetközi tranzakciókra gondolok. A globális terrorizmus finanszírozás ezzel jóval bonyolultabbá vált, mint 20 évvel ezelőtt volt. Lockerbie 2000, 2000 a 2001-es terrortámadás New Yorkban. Azt látjuk most már, hogy egy újfajta terrorizmus jött létre. Gyakorlatilag a terrorizmus überizációjáról beszélhetünk, és hogy a digitális gazdaság tendenciáival való összehasonlítást folytassuk. Itt is egyfajta szétágazó operációt láthatunk, és alacsony, decentralizált működést és alacsony költségű működést. Nincs egy olyan hierarchikus struktúra, mint ahogy korábban láthattuk az Alkaidánál, a Hezbolánál, vagy az északír szeparatistáknál. Most már egészen más, hogy működnek tehát ezek a szervezetek. Hogyan működik ez a dolog? Ez az Uber terrorizmus gyakorlatilag egy hálózat ba szerveződik. Mondhatjuk azt is, hogy egy közösségi terrorista hálózat működik. Svédország, Dánia, Belgium, Egyesült Királyság ezeket is behálózza ez a hálózat. Hogyha bármiféle közös érdeket fedeznek fel, akkor együtt fognak működni egymással, és nem szükséges ehhez egy magasabb hierarchia. Hogyan működik a finanszírozás? Hogyan finanszíroz az ember egy ilyen hálózatot? Az Über terrorizmusban a nagy változást az jelenti, hogy nincs szükség centralizált finanszírozásra, nem a nagy öböl menti országokban található családok finanszírozzák a támadásokat, sokkal inkább a ö, jövőben bekövetkezendő támadás helyszínéhez közel történik a finanszírozás. Az überterrorizmus alacsony költségekű terror alkalmaz, tehát egy magas költségű operációtól, mint ahogy azt 2001-ben láthattuk, az alacsony költségű támadások felé történt elmozdulás, gondoljunk például ö, Párizsra, a párizsi támadásokra. És azt is láthatjuk, hogy olyan támadások felé történt elmozdulás, amelyek nem követelnek annyi áldozatot, de ugyanolyan, de ugyanolyan nagy, vagy még nagyobb a sajtó visszhangjuk. Hogyan zajlik a finanszírozás? Adócsalás, kriptovaluta, bányászat, szankciók áthágása, és így tovább. Mindenféle változás történt ezen túlmenően, hogyha egy klasszikus terrorista szervezetet nézünk, a DN a Breton forradalmi hadsereget szerepeltetem példaként, és ezzel szemben láthatóak az Uber típusú terrorista szervezetek. Egyébként ma már, ha Franciaországban valaki terrorizmusra adja a fejét, nagy, nagyobb valószínűséggel fog az iszlám államhoz csatlakozni, ez is egy nagy változás. Korábban a terroristák inkább a bűnözött szervezés területén voltak tevékenyek, embercsempészet, fegyvercsempészet, most már egy kicsit más a tendencia. A szervezet bűnözés keresi a kapcsolatot a terroristákkal. Miért van ez így? Azért, mert a bűnöző szervezetek elvágták a szervezet bűnözés finanszírozásának a lehetőségeit, csökkentették azokat. Nem ideológiai perspektívából keresik a kapcsolatot a terroristákkal, hanem pénzügyi érdekeket követve próbálnak Irakban és Szíriában is jelen lenni, mert ott az adóhatóság nem működik olyan hatékonysággal. Ez tehát egy nagy változás. Térjünk most át ennek a meghallgatásnak a fő témájára, ez az áfa csalás. Néhány évvel ezelőtt készítettem egy tanulmányt az LP számára, és az egyik legnagyobb akadály az európai integrációnak az áfa szakadék volt. Ennek a csökkentése jobb integrációt jelentene. Mit jelent a héja ma az Európai Unióban? Az Európai Unióban ez a 16-18 százalékát adja. Jelentős összegeket foglal magába tehát, és Egyfajta szakadék látható a tagállamok között, több száz milliárdos összegekre rúg ez a különbség. Miért az áfát választják a csaláshoz? Miért? Azért, mert nagyon egyszerű megvalósítani a csalást ezen a téren. A terrorista hálózatokon belül kommunikálnak egymással az egyes tagok. Nagyon egyszerű a különböző mintákat is követni, ami Dániában működött, Spanyolországban is működhet, és így tovább. A fő kérdés az, hogy előtte is felmerült a kérdés, hogy milyen pontos számokat láthatunk. Ha azt, amit Svédországban, Dániában és Belgiumban látunk, itt következtek be a legfőbb héjacsalásos ügyek, ezt megpróbáljuk európai szintre vetíteni, akkor kb. 42 milliárd eurós összeggel kell számolnunk, és ez nem tartalmazza azokat a híres hírhet afganisztáni összegeket, amely klasszikus terrorizmus finanszírozás alá esik. 42 millió összegről beszélünk, tehát az Uber terrorizmus kapcsán. Sokan, akik az áfa csalásban részt vesznek, észak-afrikai, ázsiai, közel-keleti származásúak, Ezeken a területeken a kereskedés, mint olyan hagyománya, az üzletek megnyitása, kereskedés, és így tovább kulturális jellemző, ez nagyon könnyű útja, módja tehát a csalásnak. A terroriz, mint ahogy a terrorizmusban is toborzásra van szükség, úgy az áfa csalás esetében is, hogyha eltűnt egy kereskedő a vállalkozás megnyitását követően, akkor szükség van valaki újra, és újra, és újra, tehát a toborzás is egy kulcsfontosságú tényező. Vannak úgynevezett bootcampek, ahol az emberek összeállnak, és ahol tudás átadás történik, és tapasztalatcsere. A terrorizmus nagy része vallási színezetű, sokszor muzulmán és vahabista, valamint szalafista színezetről beszélhetünk. A kormány által kirótt egyes adónemek, mint például a héja, olyasmi, amit nem tartanak prioritásnak a vallási vezetők, a vallási vezetők a vallási adó, megadóztatást tartják fontosabbnak. ez élvez prioritást a héjával szemben, vagy az áfával szemben. Emellett a transnacionális szervezet bűnözéshez fűződő kapcsolatokat is szeretném megemlíteni. Azt láthatjuk, hogy meccéspont található a héjacsalók, a terroristák és a szervezet bűnözés között. A szervezet bűnözés új területeket akar feltárni, új lehetőségeket keres arra, hogy elkerülje a bűnöldöző szervek figyelmét, és a terrorizmus az egyik ilyen terület, amely lehetőséget biztosít erre. Mit tehetünk? Nos, azt gondolom, hogy paradigmaváltásra van szükség, azt illetőleg, hogy a terrorizmus, a szervezett bűnözést és a az áfacsalást hogyan vizsgáljuk. Egy nagy pazorról beszélhetünk, amely nagyon pici részekből áll össze. Rengeteg különböző ügynökség foglalkozik az egyes puzzle darabkákkal, illetve kirakós egyes darabkáival. Szerintem az információ megosztás lenne az egyik fő terület, ahol javítani kellene az eddigeken. Gondolok itt a különböző bűnüldöző szervekre, a, hír, a titkos szolgálatokra, az ő együttműködésükre. Az héjacsalás, nem lehet külön-külön vizsgálni a héjacsalást, a szervezett bűnözést és a terrorizmust. Fontos, hogy egyfajta interdisziplináris megközelítést érvényesítsünk, és végül, de nem utolsó sorban, az überterrorizmus egy globális fenyegetettség, egy globális fenyegetés mindenkit fenyeget. Mindig vannak politikai feszültségek, de ha egy olyan szervezetet veszünk példának, mint az iszlám állam, az operatív menedzsment ezeken a területeken sokszor orosz nyelvet beszélő vezetők között valósul meg. A finanszírozás és a logisztika viszont általában Európából származik. Ezt a jelenséget tehát úgy tudjuk leginkább kezelni, hogyha a különböző régiók és a különböző országok, az Egyesült Királyság és az EU-s ügynökségek is, ügynöksége és az EU-s ügynökségek is együtt tudnak működni, és információt tudnak megosztani egymással. És itt be is fejezném. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ez valóban rendkívül érdekes volt, és nagyon hasznos a mi munkánk szempontjából. Most pedig Peter Jezsek kollégának adnám meg a szót, aki a Taxa 3 alelnöke, és ő fog most elnökölni, tessék. Good morning. Well, we will open the discussion. Köszönöm. Öt perces intervallumokban fogunk dolgozni, egy perc a kérdés, négy perc állhat vállal rendelkezésre a kérdéshez, hogyha marad idő az öt percen belül, akkor lehet visszakérdezni, rákérdezni. Először a raportőröknek adjuk meg a szót, a TAX 3 raportőre Ludek Niedermüller. Niedermayer következik. Köszönöm, hogy részt vesznek ezen a az ülésen, aminek a megrendezése szerintem egy jó ötlet volt. Itt most beszélünk arról, hogy hogyan lehet megszüntetni ezt a problémát. És ez lenne a kérdésem, és nem tudom, hogy az ÁFA reformmal kapcsolatban van-e meglátásuk, ez segíthet-e, ez lesz a második meghallgatás témája. Eh, ha esetleg örök úgy gondolják, hogy ez működhet, vagy jó ötlet a jelenlegi formájában ez a tervezet, akkor örülnék, hogyha elmondanák, illetve van két eh, eszköz, amit most hajtanak végre. Az egyik a tényleges eh, tulajdonos regiszter, amely ténylegesen elárulna, hogy ki kicsoda a gazdaságban, illetve a bankszámlákkal kapcsolatos majdnem globális információ csere lehetősége, eszköze, ezek segítenek-e? Korábban a készpénztranzakciók szorosan kötődtek, kapcsolódtak a bűnügyekhez. A 21. században azonban érdekelne engem, hogy ezek a készpénztranzakciók továbbra is fontos kockázati tényezőke, vagy valami másról kellene inkább beszélni. Köszönöm. Ki szeretne még, ki szeretne válaszolni a kérdésekre? Ki, ki válaszol először? Um, Köszönöm. Ami a HR rendszer reformját uh, illeti, arra emlékeztetnék, uh, hogy a jelenlegi rendszer, amikor azt létrehozták, uh, az ideiglenesnek lett ígérve, és már régebb óta hatályban van, mint eredetileg mondták, tehát örülünk a reformnak és annak, hogy változnak a szabályok. Eh, biztos, hogy jobban fog működni, a jelenlegi rendszer hibáiból ugyanis bizonyára tanultak, tehát én azt szeretném, hogy, eh, vagy úgy gondolom, hogy ez tényleg javulni fog. Ami a tényleges tulajdonos eh, regisztert illeti, szerintem ez is egy fontos lépés, meg kell nézni azonban, hogy a gyakorlatban hogyan működik, mert a valódi bűnözők, akik ezeket a számlákat használják, cégeket ténylegesen vezetik, azok továbbra is majd a strómeneket fogják használni a tényleges tulajdonos helyett. Tehát ezért lenne érdemes, hogy komoly büntetéseket helyezzenek kilátásba, például a bankok irányába is, hogy meglegyen nekik az ösztönzés arra, hogy rákérdezzenek, feltegyék a, a valós kérdéseket, amelyek elvezethetnek a valódi tulajdonoshoz. Ami a globális számla adatcserét illeti, ugye általában ezeket az adóparadicsomokat használják fel ezekhez a nagy csalásokhoz, akik értenek ehhez, azok a jövőben is ezt fogják felhasználni, és éppen ezért az EU-n kívül fogják eh, tudni ezeket az ügyeket intézni, az EU-nak nem lesz hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Vagy ha megszerzi az információkat 6-8 hónap alatt, addigra a pénz már eltűnt egy másik adóparadicsomban, ahol megint majd csak 6-8 hónap után adják ki az adatokat, amire onnan is tovább küldik valahova. Nyilván a készpénzes tranzakciók továbbra is a legfontosabb eszköze a terrorizmus finanszírozásnak, a legegyszerűbb módja a pénz átutalásának a, a készpénz valójában. Ez anonim, továbbra is nagyon sok készpénz forog bőröndökben, táskákban, Külön sikeres volt az 500 eurós bankjegy, amely akár repülőgépen nem feladott csomagként is a csomagkorlátokon belül akár 4-5 millió eurót jelenthet, de nagyon sok más helyre lehet a pénzt e, csempészni, illetve elrejteni. Továbbra is a szervezet bűnözés, és valószínűleg a terrorizmus is leginkább a készpénzt preferálja. Köszönjük. Nagyon röviden. Ehhez csak két dolgot tennék hozzá készpénzzel kapcsolatban. A spanyol hálózatban, amiről beszéltem, eh, ugye a Dán személyt Spanyolországban letartóztatták, eh, és amikor letartóztatták, 100 eh, ezer euró volt nála készpénzben, tehát a készpénz továbbra is egy fontos tényező, ami pedig a tényleges tulajdonosokat illeti. Én olvastam, én írtam egy olyan cégről, amit egy Dán, egy Szíriában harcoló Dán alapított, és az ő aláírásai voltak rajta, ugyanakkor köthető volt egy olyan bankszámlához, akiről azóta tudjuk, hogy ő az egyik központi alakja ennek, a, ennek az egész hálózatnak. Az gyakorlatilag egy lakbérátutalás volt, amin kibukott ez a kapcsolat. Köszönöm. Tessék, ön is. Thank you. I would, I would like to... Um... Köszönöm anyanyelvemen szeretnék válaszolni mivel rendkívül szakmai témáról van szó. a regisztrele beneficiárilor. Köszönöm ami a tényleges tulajdonosok eh, jegyzékét illeti. Eh, nyilván eh, ezek a regiszterek megfelelően kell, hogy összegyűjtöttek legyenek, csak úgy lehet rá találni arra a terrorizmus finanszírozásra, ami egyébként határokon átnyúlik a vizsgálatok eredményeit e, veszélyek is fenyegetik. E, a tagállamok mindegyike át kell, hogy vegye ezt a negyedik irányelvet, amit aztán tényleg alkalmazni is kell, és amelyben szerepel ez a jegyzék. Romániában például ez még nem létezik. Számunkra ez nagyon fontos, számunkra ügyészek számára nagyon régóta várjuk ezt a eh, regisztert és reméljük, hogy 2018-ban végre hozzáférhetünk azokhoz az információkhoz, amelyekre szükség van. Ami a globális információ cserét illeti, itt nem szabad elfelejteni, hogy a, már a tagállamokban más eljárások léteznek. Az ügyészek hatáskörei mások, mint a pénzügyi hírszerző egységek eh, hatáskörei. Köszönöm. Nem szabad olyan kérdést feltenni, ami ennyire nyitott, mert nem fogjuk tudni tartani az időkorlátokat. A szocialisták raportőre következik. Köszönöm a szakértőknek az érdekes előadásokat. Két rövid kérdést intézek eh, hozzájuk, leginkább Dán honfitársamhoz. Az írásbeli válaszában ön azt írta, hogy eh, az adóhatóságok közti együttműködés, a pénzügyi rendőrség, a eh, normál rendőrség közti együttműködést a bürokrácia nehezíti. Dániában most van egy minisztérium közi csoport, amelynek feladata, hogy ezt a problémát megoldja. Ön tudná -e példát mondani arra, hogy milyen bürokratikus akadályok nehezítik a munkát, illetve e, ugyanez a kérdés az Europolhoz is. Hogyha én milyen platformon lehet az Európol és a, a nemzeti rendőrségek közötti együttműködést javítani, az információcserét javítani, könnyebb legyen európai szinten, mert egy sor eset határon átnyúló szükség van hatékony, bürokráciamentes információcserére is. Tessék, Elken úr. Nos, ez a spanyol-dán hálózat, amiről beszéltünk, ugye itt 2011-ben kezdődött eh, az egész, a dán dzsihadisták, akik eh, Maliban jártak, és az egész eh, sejt eh, radikalizálósáért felelősek, 2006 óta megfigyelés út alatt álltak. 2008-ban utaztak először Spanyolországba, 2011-ben kezdődtek a csalások. 2014-ben a spanyol hatóságok felvették a kapcsolatokat a dánokkal, hogy információt kapjanak ezekről a személyekről az első tudomásszerzés azt a sajnos a mikrofontól elfordulva mondja. Tehát a 2013. júniusban szerzett az első hatóság tudomást a csalásról. Ez egy speciális rendőri szerv Dániában, pénzügyi rendőrség, és 2014-ben derült fény az egyik cég szerepére, a spanyolok a Guardia Civil 2014 májusában, júniusában tartóztatták le ezeket a személyeket, és 2015 februárjában érkezett a hivatalos megkeresés már 2015 márciusában a gazdasági rendőrség tájékoztatta a titkos szolgálatot erről a csalásról, de nem tudtak arról egyébként, hogy a titkosszolgálat ezt a csoportot 2006 óta megfigyeli. 2015-ben a Dán adóhatóság tett feljelentést a rendőrségen a csoport ellen. A az, az állami rendőrség szintén megkereséssel fordult más hatóságokhoz, de nem kaptak megfelelő információt. Ez csak mutatja, hogy bürokratikus okokból mennyire nehéz volt ezt az ügyet felgöngyölíteni. Hogyha sokkal korábban információt cseréltek volna, akkor kisebb a akár 2016-ig mehetett így a csalás, amikor is megszüntették ezeket a, své, své, ezeket a dán spanyol cégeket, és ekkor történt az is, hogy 100 ezer euró készpénzzel letartóztatták, sőt ez 2017-ben történt, hogy letartóztatták az egyik főkolompost. Ez szerintem jó példája annak, hogy a bürokrácia hogyan lassítja a nyomozásokat. Nos, a bürokrácia, illetve az elszeparáltság a szerveknek, az együttműködés hiánya, ezek olyan problémák, amelyeket meg kell oldani. Az Europolon belüli FIU-k, vonatkozóan van egy projekt, van egy FIU.net, gyakorlatilag ez egy hálózat, a tagállamokban léteznek ilyen FIU-k, ezeknek van egy saját hálózatuk, és maguk közt kommunikálnak. Mi ezt az Europolba akartuk behozni, ezt hívjuk embeddingnek, és azt szeretnénk, hogy ellenőrizhessük több irányból az információkat, tehát az FIU-któl érkező adatot egy másik ország rendőrsége is ellenőrizhesse, mert korábban ez nem volt lehetséges. Ezt szeretnénk tehát elérni, sajnos most még ez nem működik. Jó lenne, hogyha mind a 28 FIU nemzetközi információi be lennének csatornázva egy olyan rendszerbe, ahova érkeznek a rendőrségi információk és a 28 tagállamból. Ezzel nem csak könnyebbé válna nem csak a héjacsalás felderítése válna könnyebbé, hanem egy sor más gazdasági bűncselekménye is. Ez egy nagyon nehéz folyamat ezt elérni, vannak technikai nehézségek, de vannak politikai nehézségek is. Ebbe többet kell investálni ahhoz, hogy az Európolon belül az elszórtan létező információk összpontosítva legyenek, centralizálva és elemezve és felhasználva. Ami a héjacsalásokat illeti, a rendőrségnek és az adóhatóságnak együtt kell működnie. A jelenlegi rendszer tehát ebből a szempontból nem igazán alkalmas. Az adótitok miatt a rendőrséget csak olyan gyanúról lehet értesíteni, amikor már az gyakorlatilag évek óta megy, és az adóhivatal már évek óta vizsgálja, és ekkor adja csak át a rendőrségnek az ügyet nyomozásra, és ekkor kapja az információt, az Europol korábban nem vannak eh, ilyen rejtett eh, csapatok egyes országokban, ahol eh, az adómentességet megkerülve tudnak együttműködni a rendőrök, illetve a, az adóhatóságok. Jó lenne, ha minden tagállamban létezne ilyen preventív jellegű rendőrökből és adóellenőrökből álló csoport. Ehhez persze külön ügyész és külön bíró is kell, mert csak szakértők tudják átlátni ezeket az ügyeket. Hákasszony. Thank you. Köszönöm szépen. Ami a bürokráciát illeti, Ez ugye nagyon sokszor az információ cserét nehezíti a bíróságok, ügyészségek között, van az FUNET, ami egy proaktív rendszer, ez jól működik. Tehát az információ, pénzügyi információ ebben a rendszerben is elég gyorsan forog, ez pedig rendkívül fontos a nyomozások szempontjából. Ezek az életfontosságú információk nagyon gyorsan eljuthatnak a rendőrség vagy az ügyészségekhez is, és ez gyakorlatilag sok sokkal gyorsabb rendszer, mint a kikérős, levelezős forma. Ezt jól ismerjük, a kölcsönös segítségnyújtási eljárás sokkal ö, hosszabb eljárásjogi szempontból is. Ez tulajdonképpen egy olyan rendszer, amelyben azért vannak problémák, mert hogyha gyorsan meg is érkezik a platform által az információ, de mégis ez nem lehet bizonyíték értékű. Ez pedig nagyon fontos, mert ilyen értelemben levele, le kell leveleznünk az eredeti dokumentumok miatt ugyan ezeket a dokumentumokat le kell kérnünk, tehát ez az F EU-net rendszer működik, csak éppen az eljárásokban nem lehet felhasználni bizonyíték értelemben, mert nincsen bizonyíték értéke ezeknek a dokumentumoknak, úgyhogy ilyenkor a hagyományos kölcsönös segítségnyújtási rendszerekre kell visszatérnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eszendi Anna Gomás. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy egy kérdést tegyek fel önöknek. Hallhattunk arról, hogy akár az EU-s költségvetéssel egyelő mértékű lehet az éves áfacsalás mértéke az EU-ban, tehát ezt tulajdonképpen a terroristák és a bűnözők kezén hagyjuk ezt a pénzt. Akkor vajon az európai kormányok miért nem voltak hajlandóak a bizottsági áfa reformjavaslatot elfogadni. Miért vannak olyan európai kormányok, amelyek rezisztensek, nem hajlandóak ezt elfogadni, és tulajdonképpen ki vagyunk téve ezeknek az embereknek, a kénye kedvének, akik nem hajlandóak a dolgokat tovább vinni. Azért ne felejtsük el azt sem, hogy ezek a, a bűnözői csoportok, hálózatok rendkívül ö, sok hatalommal rendelkeznek, tehát lehet, hogy eljut a kezük akár a kormányokhoz is, és ugye itt nagyon sokszor a biztonságról beszélnek retorikai szinten a kormányok, de mégis ezt a fontos kiskaput nem hajlandóak lezárni. Az én kérdésem viszont a készpénzre vonatkozna. Sessus Felicius úr ön is rá utalt rá, hogy ez egy rendkívül fontos eleme még most is a finanszírozásnak. Az 500 euró, 500 eurós bankjegy tekintetében nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között ezeknek az alkalmazásával kapcsolatban. Például a luxemburgi ö, miniszterelnöknek is feltettem ezt a kérdést, de persze nem ők jelentik az egyetlen esetet. Esetleg a kripto ö, valutákra is utalna-e? Málta és más tagállamok, amelyek offshore országok, kriptovalutával operálnak-e vagy sem. Tehát mit jelenthet ez pontosan a gyakorlatban? Köszönöm. Esetleg az első kérdésekre ki szeretne önként jelentkezni? Jó, akkor menjünk a következőre akkor következik a mm, cash és a kriptovaluták. Jó, majd arra is rátérünk, de azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés, én konkrétan a kriptovalutákra szeretnék válaszolni. Yeah. crypto. Okay. So, uh, as you know, uh... Önök is tudják, hogy a kriptovaluták a digitális valuták egyik alosztályának tekinthetők. Ezek a 90-es évek óta vannak jelen a gazdaságban. A PayPal-ra gondolok, de gyakorlatilag minden más cég bezárkozott a pénzmosás miatt. Rengeteg fajta 249 országban létezik ez a kriptovaluta Európában négy vagy öt mm, öt alkalmaznak, de ennél sokkal több van a világban. Miért van erre szükség? Mit akarnak az emberek ezzel elérni? Elképzelhető, hogy a bűnözők azok, akiknek ez az érdekét szolgálja. Nos, hát a terroristáknak ez miért is érdekes terület? Hát mondjuk azt, hogy olyan, mint a bányászat. Nagy profitot lehet generálni, és ráadásul még cégként sem kell regisztráltatnia magát Európában, hogy kripto valutával operáljon. Talán az egyetlen kivétel áll Málta és egyes balti országok, de alapvetően ez bárki megvalósíthatja egy személyi számítógép segítségével. És azt kell, azt lehet mondani, hogy hát én bitcoinokban utazom, vagy ilyesmi. Tehát ezt nagyon könnyű megmagyarázni, kimagyarázni. Másodszorban pedig a pénzmozgás gyakorlatilag bárhová a világon megvalósítható, és mindez a bankrendszeren kívül valósul meg. Semmilyen ellenőrzés nincsen, és ennek ráadásul az ára vagy költsége, hogyha a kriptovalutáról ö, át akarunk térre, térni tényleges valutákra, ennek 9% volt az ára. Nagyon sokan elfogadják a kriptovalutát a szolgáltatásokért, Hát majd meglátjuk, hogy ez pontosan hová is vezet, mit is jelent ez. Köszönöm szépen, nézzük akkor most a készpénz vagy a kriptó. A kriptóra is mondanék valamit. Nagyon gyorsan változnak a dolgok. 2014-ben érkeztem az Europolhoz, akkor még ebben nem gondolkoztunk komolyan, de hát a dolgok gyorsan változnak, és a terroristák is gondolkodnak, hát voltak ilyen crowdfundingos platformok az interneten, amelyeket felgöngyölítettünk, ezeknek az iszlamista szélsőséges csoportokhoz volt köze, és természetesen kriptovalutában kérték az átutalásokat. Volt három vagy négy olyan konkrét eset, amikor ez megvalósult. Nem volt egészen biztos az, hogy esetleg ez nem csalás-e, de tulajdonképpen ők reklámozták is magukat, és elképzelhető, hogy így mm, gyűjtötték be ezeket az összegeket. Az interneten keresztül a terroristák különböző kézikönyveket terjesztenek, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket az eszközöket, tehát egyre inkább megtanulják, hogy hogyan is működik ez a világ, és egyelőre még nem gondolom, hogy óriási lenne a fenyegetettség ezzel kapcsolatban, de hát azért ők is tanulékonyak. Ráadásul nagyon könnyű ezt határon át utaztatni a laptopokon vagy a telefonokon keresztül egy internetes csatlakozással, ez nagyon könnyű. Tehát alapvetően a külföldi harcosok ezt alkalmazták arra, hogy átvigyék a pénzt a határokon, amikor például a konfliktusos zónákba utaztak. Ez teljesen új a szervezetbűnözésen belül is, a kábítószerkereskedelemben is alkalmazták ezt, de ez nem volt egy mainstream alkalmazás, például a kolumbiai drogbárók esetében, de tavaly már bizony ez felütötte a fejét, tehát kolumbiai drogbárók is egyre inkább alkalmazzák a kriptovalutákat, hogy Kolumbiába és más dél-amerikai országokba vigyék a pénzt. Nem félnek már az új technológiáktól, sőt, ismerik őket, és nagyon gyorsan történt meg mindez. Egyik évről a másikra óriási változások történtek, és ez bizony a terrorizmus finanszírozásnál is könnyen előfordulhat. Köszönöm. A cash következik, tehát a készpénzre vonatkozó kérdés. És akarok túl sokat beszélni, de hát a cash az egyik kedvenc témaköröm. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy kevés változást tapasztalhatunk a döntések után, amikor az EKB az 500 eurós bankjegyet bevonta a forgalomból, de alapvetően még egy 20 éven keresztül semmi sem változik a gyakorlatban azt láthattuk, hogy egyes bűnözők, mert rosszul értelmezték mindezt, megpróbáltak megszere, megszabadulni az 500 eurós bankjegyektől, tehát megpróbáltak, megpróbálták ezt beváltani a bankokba, és így tovább, így egy-két embert le lehetett fülelni, de mások inkább pont az ellenkezőjét teszik, inkább megvásárolják ezeket a bankjegyeket, mert tudják, hogy ezek nagyon-nagyon jó befektetések, mert könnyű őket ide-oda mozgatni. Kis, kicsi helyet foglal, és hát óriási az értéke. Thank you very much. Uh, Alde, Köszönöm, Alde, Karolin. Yes, thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Van néhány kérdésem, amely a kiberbűnözése kapcsolatos munkámhoz is kapcsolódik, és a harmadik országokhoz, Először is az Europol képviselőjétől kérdeznénk. A prioritások és a nyomozási eszközök hogyan változtak meg az elmúlt évek során? Annak tükrében, hogy milyen változások következtek be a kiberbűnözés és a virtuális valóták területén. És talán ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, és úgy gondolják-e, hogy az Európai Bizottság által foganatosított új lépések, például a pénzmosás elleni irányelv és az új áfával kapcsolatos javaslat a jó irányba mutatnak-e? És talán még egy rövid kérdés végezetül. A bilaterális megállapodás Norvégiával, azt hiszem ez év februárjában fogadta ezt el a tanács. Ez a megállapodás tehát hasznos lesz-e abból a szempontból, hogy csökkenthetjük esetleg az áfacsalást? és lehetne ezt a megközelítést alkalmazni más harmadik országokkal is, és ha igen, akkor a kérdésem az, hogy mely országokra kellene összpontosítanunk. Köszönöm. A Europol képviselője válaszol. Köszönöm a kérdést. Úgy hiszem, hogy a Europol rengeteget tett a kiberbűnözés, fenyegetés enyhítésére, főként a digitális valuták területén. Létrehoztunk egy kriptobűnözéssel foglalkozó központot Európában. 140, több mint 140 munkatárs dolgozik ott. Az egyik legfőbb feladat a kiberbűnözéssel foglalkozó központban az volt, hogy a virtuális valutákkal kapcsolatban bővítsük a tudásunkat. Sikerült Európa legjobb szakértőit toborozni, és megpróbálják közösen megvizsgálni, hogy mi történik, milyen tendenciákat tapasztalunk, és egy kézikönyvet állítottak össze, amely nem csak európai szinten, hanem globális szinten is releváns a tekintetben, hogy mit lehet csinálni a virtuális valutákkal, mit tehetünk. A magánszférával is kapcsolatot tartunk persze, ez nagyon fontos a gazdasági és pénzügyi bűnözés betületében és úgy hiszem, hogy legalábbis a Europol szintjén felkészültünk, hogy a tagállamok felkészültek-e, erre még időre lesz szükség, hogy ez megtörténjen, de szerintem fel fognak készülni, csak még nem tudjuk pontosan mikor. Ami az irányelvvel kapcsolatos változásokat illeti, ezt nagyon üdvözöltük, hiszen önhöz hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy a virtuális valuták működtetőjét, bankokhoz hasonlóan működnek, felelősségük van abban, hogy azonosítsák ügyfeleiket, és bármiféle ö, gyanús tranzakciót jelenteniük kell, ugyanúgy, mint bármely banknak. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy az új szabályok új információkhoz juttatnak bennünket. Tudnunk kell, hogy az IP cím mögött ki rejlik, és ki a személy azonossága. A Norvégiával való megállapodás véleményem szerint valóban közelebb, közelebb hoz minket a célhoz, javítja az együttműködést, és lehetővé teszi, hogy ne csak a stratégia, hanem az egyéni a személyes adatokat is megosszuk egymással, közvetlen kapcsolattartást is lehetővé tesz, operatív találkozókat. Szükség lenne erre harmadik országokkal is? Igen, de ez már nem a Europol kezében van, úgyhogy a jogszabály, a jogalkotóknak kell dönteniük erről, úgyhogy E, e, erre a témára, ennek a témának nem én vagyok a legnagyobb szakértője. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? Hák asszony, tessék. Um, a Ami a virtuális pénzeket illeti, ha megengedik, megpróbálok uh, itt megint egy uh, figyelemfelkeltést végezni. A virtuális uh, valutákat uh, tömörítő platformok uh, gyakorlatilag mindenkinek az álmait letükrözik, mindenki gyorsan szeretne megöz, meggazdagodni, ugyanakkor számunkra, nyomozók számára ezek a platformok óriási problémát jelentenek, és azok, akik nyomozást végeznek, nehézségekbe ütköznek, mert nem tudják, hogy pontosan a tranzakciók kik között, milyen személyek között jönnek létre, kik az eladók és kik a vásárlók. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy gyakorlatilag az összes európai nyomozó hatóság az ötödik erre vonatkozó irányelvet nagyon nagy várakozással várja, mert ezekben az eset, mert ennek köszönhetően például a Román Nemzeti Bank mindig is utalt arra, hogy ez mekkora problémát jelent, és hogy ez nem egész egyszerűen nem normális, hogy ezeket a virtuális pénzeket el lehessen fogadni fizetőeszközként. Ugyanakkor ez csak egy nemzeti politika ebben a tekintetben, és nem gördíthetünk nehézségeket azok elé, akik az interneten akarnak árucikkeket áruba bocsátani. Köszönöm. Next, e Mar- Köszönöm szépen, Mário Borgézió, ENF. Grazie. Köszönöm szépen, és természetesen én is várom, illetve köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Először is a szakértők nem gondolják-e azt, hogy nagyon beszédes az az adat, hogy mennyire ritkán tudják felgönyöríteni azokat az eseteket, amikor az áfa csalás és általában az adócsalás vagy adó um, elkerülés terrorizmus finanszírozáshoz vezethet. Nem elképzelhető önök szerint az, hogy uh, a bankrendszeren keresztül is megvalósulnának mindezek? És ehhez milyen javaslatokat fogalmaznának meg, hogyan lehetne ezt a nagyon kemény felelősséget megállapítani. Ugye itt általában a szervezett bűnözés, a maffia jellegű szervezett bűnözéssel nagyon sokat foglalkoztunk, és utaltak is a nagy nyomozók arra, hogy ez egy fontos kérdés lenne. Talán végre le kellene vonni a következtetéseket, és tenni is, a tettek mezeire kellene lépni. Másodszorban pedig nem gondolják önök egész véletlenül azt, hogy itt az áf áfa, tehát az első beérkezési országban az áfa kedvezmények ne jelentenének egy olyan joghézagot, amelyek hozzájárulnak az, íva spekul- az áfa spekulációhoz. És aztán ugye itt több bűncselekmény fajtáról is beszéltünk. Nagyon érdekes volt a prezentáció a Dán esetről és más esetekről is, Olaszországról is esett szó. Nos, ezek gyakorlatilag mindig nagyon érdekes nyomozások, amelyek abból indulnak ki, hogy áfacsalást állapítanak meg, és aztán gyanús személyekre akadnak, akik például, ha jól emlékszem, olyan terroristák voltak, dzsihádisták, akik külföldön is dolgoztak. Nem lenne esetleg megkérni a nyomozókat, hogy már előzetesen elkezdjék a nyomozást, tehát hogy ezeket a személyeket nyomon kövessük az ő munkájukat. Biztos, hogy ők Európában nem azért jönnek, hogy imádkozzanak csendben a mecsetekben. Köszönöm. Hákkasszony, bankrendszere utaló kérdés. Az első kérdésre a következőket válaszolom. Van itt egy bankfelügyeleti rendszer, ami azért nem áll túl biztonságos vagy erőteljes lábakon, és tudjuk mindannyian azt is, hogy a pénzügyi jellegű információk a pénzügyi rendszerekből kell, hogy érkezzenek. Ugyanakkor ez a rendszer nem felügyelhető, vagy nem megfigyelhető mert gyakorlatilag azonnal kellene az információkat megvalósítani, nem három évvel később, mert hogyha én például ügyészként egy gyanús ügyletre hívják fel a figyelmemet három évvel a megtörténte után, akkor semmit se tudok tenni, meg vannak kötve a kezeim, és ráadásul én azt gondolom, hogy ha a szankciók a bankok irányába sokkal keményebbek lennének, azokban az esetekben, amikor nem azonnal jelentik a gyanús ügyleteket, ezeket sokkal keményebben kellene alkalmazni, és minden tagállamban. Ráadásul azt is el kellene mondani, hogy az a személy, aki túl későn tesz jelentést, az ne legyen teljesen független személyiség, és most itt nem a saját nevemben beszélek, mert én nem gondolom azt, hogy a bankokat igazi szankciókkal lehetne illetni, hogyha gyakorlatilag az igazgató tanácsok központi igazgató tanácsok felelősségi körébe tartozik mindez. Én banki felügyelőként és független nyomozóként, ügyészként azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy miért nem történt meg időben a gyanús ügylet jelentése, és ezeket az eseteket bizony büntetni kellene, szankcionálni kellene. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Második kérdés. Valaki szeretne erre válaszolni? Really? Okay, yeah, thank you. Senki. Jó, mégiscsak. When I started out with investigating... Amikor az áfa csalással kapcsolatos nyomozásokat elkezdtem, akkor együttműködtem egy kollégával, egy újságíróval, és arra jutottunk, hogy különböző illegális tranzakciókban résztvevő személyek nyilvántartása létezik, és ezen személyek nagy része áfacsalással foglalkozott, rá, rá bukkantunk azokra a francia-izraeli csoportokra, melyeket ön is említett, az Egyesült Királyságbeli pakisztáni csoportokra, az olasz mafiára, kelet európai bűnöző szervezetek, hongkongi, kínai hálózatok, motoros bandák kerültek elő, nem igazán tudjuk azt mondani, hogy ez a fajta bűncselekmény egy adott csoportra jellemző, egy határokon átívelő és társadalmi csoportokon átívelő gyakorlatról van szó. Köszönöm. Úgy tűnik, minden régió egyformán képviselteti magát ebben a gyakorlatban, jó. Akkor most a spontán hozzászólások következnek. Három hozzászóló jelezte, hogy élni a lehetőséggel, és utána le kell zárnunk ezt a részt. Katarina Kinicsi. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a meghívott vendégeinknek is a prezentációkat. Nagyon érdekes, nagyon jó volt az egész terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos prezentációjuk, a szervezetbűnözéshez való kapcsolatok, illetve az áfacsaláson keresztül. Nagyon sok kérdés elhangzott már, de én most visszatérnék egy konkrét témára. Az igaz, hogy nem lehet pontosan számosítani, de mégiscsak ez, erre vonatkozna a kérdésem. A terrorizmus finanszírozásában mennyit tesz ki a szervezett bűnözés tevékenysége. Én azt gondolom, hogy azért itt a hagyományosabb, úgymond tevékenységek is a szervezett bűnözés részéről elvezetnek a terrorizmus finanszírozáshoz, és jelenleg már vannak azért a kezünkben olyan eszközök, amelyekkel fel tudjuk venni a harcot a nemzetközi bűnbandákkal, hogyan lehetne javist, javítani tovább a jogalkotási hátteret, szerintem ebben az értelemben előre kellene még lépnünk. És aztán még elhangzott például az is, hogy a fiú hogyan működik, illetve az, hogy hogyan lehetne erősíteni az együttműködést, az információcserét, amely rendkívül fontos um, a nyomozás szempontjából és a terrorizmus finanszírozás visszaszorítása érdekében. Az lenne a kérdésem, hogy uh, hogyan látják a helyzetet az irányelv tervezettel kapcsolatban a meghívott vendégeink április 17-én terjesztette be ezt egyébként az Európai Bizottság, és az lenne a célja, hogy a pénzügyi és más típusú információk cseréjét meg kellene fel kell lehetne gyorsítani bizonyos fajta bűncselekmények felgöngyörítésének esetére. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos eszközöket tartalmazna, ez az irányelv a terrorizmus finanszírozás megakadályozása érdekében is, és főként az együttműködés, az információ csere megvalósítása érdekében, nem csak az ügyészségek, hanem a rendőrségek között is. Köszönöm. Köszönöm. Első kérdésre válasz hagyományos bűncselekmények, terrorizmus kapcsolata. Köszönöm. Well, indeed. Uh... Valóban. Mi is láttunk néhány változást. Hagyományosan azt hallhattuk mindig, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus között éles választóvonal húzódik, az egyik a pénzről szólt, a másik a politikai rendszer megváltoztatásáról, az egyik nyilvánosságot akar, a másik pedig az alvilágban akar megbújni. Ez némileg változott, különösen az úgynevezett külföldi harcosok, a foreign fighters jelenség. Világos, hogy sokszor a szervezett bűnözéssel állnak kapcsolatban a terroristák, de a legerősebb kapocs egyébként pontosan az, amiről ma itt beszélünk, a gazdaság és a pénzügyi kapocs. Ugyanis ebben a világban minden összekapcsolódik, függetlenül attól, hogy szervezett bűnözésről vagy terrorizmusról van szó, a fekete gazdaság nagyon jól összeköti ezt a két területet. Amikor gazdasági és pénzügyi bűncselekményekről van szó, akkor általában a nyomozások során bűn, szervezett bűnszervezetekre és terrorista szervezetekre is egyaránt bukkanunk. A terroristák Európában, illetve a szervezett bűnözők Európában végzik a pénzmosást, annak a pénznek a tisztára mosását, amely drogkereskedelemből származik, különböző joghatóságokon átívelően zajlik ez, majd a pénzt visszaküldik Közép-Amerikába. Nincs tehát világos téte a szervezetbűnözés és a terrorizmus között a pénzügyi világban, mindkét világnak ugyanúgy szüksége van a pénzre. Az első kérdéshez a másodikra válaszolna, tessék. Ca procuror Egy ügyészként el tudom mondani, hogy a pénzügyi nyomozóktól érkező információk eh, rendkívül fontosak az ügyészség számára. Nagyon is ismert, hogy a pénzügyi rendszer vonakodik az információk közvetlen kiadásától a különböző hatóságok irányába. Ezért is fontos, hogy ezek az FIU-k jól működjenek. Én nagyon szívesen dolgozok együtt ezekkel az egységekkel, ügyészként az ő munkájuk fontos a mi nyomozásaink szempontjából is, és nekünk fel kell tudni használni ezeket az adatokat. Mindig nagy öröm, amikor, és nagy siker, amikor egy vádat ilyen információkra alapozhatunk. A pénzügyi felderítő hatóságok, egységek másképp működnek az egyes tagállamokban, vannak olyanok, amelyek hibrid rendszerek, vannak olyanok, amelyek a rendőrséghez tartoznak, vagy administratív egységek. Romániában egy nagyon administratív jellegű FIU működik. Nekünk inkább egy hibrid rendszerre van szükségünk azért, mert az ügyészségnek szüksége van a pénzügyi elemzőktől érkező információkra is tudni kell, hogy egyes pénzügyi elemző egységek ténylegesen stratégiát nem alakítanak ki. Nekem ügyésznek azt kell tudnom, az lenne a jó, hogyha ezek az egységek az elemzés után átadnák az ügyészségnek az így nyert adatokat. Köszönöm. Tessék, ön is. The FIU still, I... Még mindig az FIU-kkal kapcsolatban. A long road that we need to... Ami az FIU-kat illeti, úgy, úgy gondolom, hogy még rengeteg a teendőnk. Be kell azt ágyazni a Europolba, de valami hatékonyabbra is szükség lenne. Szükség van a megfelelő erőforrásokra, mind humán erőforrásokra, mind pénzügyi erőforrásokra, de szükség lenne egy EU-FIU-ra. Egy olyan eszköz lenne ez a kezünkben, amelyel az összes beérkező információt összegyűjthetnénk, összevethetnénk egymással, és más eszközök is a kezünk, kezünkbe kerülhetnének ezáltal. Ilyen például az Európai Terrorizmus Finanszírozás követési rendszer, ez az Európai Unió területén működne, hasonlóan lenne az USA rendszeréhez, és e, emellett az EU-FIU keretein belül egy magánszféra és állami szféra közötti partnerség is megvalósulhatna annak érdekében, hogy a bankokat is bevonjuk a megfelelő információ cserébe, és ez hatékonyabbá váljon. Ehhez nyilván erőforrásokra lenne szükség, de úgy gondolom, hogy ez a módja annak, hogy az operatív szint javuljon, gyorsabban, hatékonyabban tudjunk fellépni, és az új technikák alkalmazása is lehetővé válni. Teljes mértékben egyetértünk a parlament részéről. Az előző ö, panamai iratokkal foglalkozó szakbizottság záró jelentése felszólította a tagállamokat, hogy az erőforrásokkal segítse az FIU-kat, és egyfajta harmonizációt is követeltünk az Európai Unión belül. Ami a harmadik kérdést illeti, az irányelv tervezetet a pénzügyi információk felhasználásáról szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Ezzel kapcsolatosan szeretnének mondani valamit, nem? Akkor Anna Gomes a következő. A bemutatásra szóló részvények ezekről kellene beszélni, illetve ez megszüntetéséről. Ugye Portugáliában történtek ilyen lépések, tudom, hogy más országokban, Romániában is működhetne ez a dolog, ezért is kérdezem az ügyésznőt. Az ötödik pénzmosás elleni irányelvbe sikerül beilleszteni a tényleges tulajdonos regiszterét EU-ban működő cégeknél. Sajnos az EU-n kívüli cégeknél ezt nem tudjuk előírni, a tanács nem is engedi, de ön szerint ez hasznos lenne? Mr. Mrs. Nos, ami a bemutatóra szóló részvényeket illeti, valóban ezek, eh, eh, ezeket szeretik a bűnözők, mert eh, el lehet rejteni a tulajdonosi szerkezetét egy cégnek. A Panama Papers botránynál is ilyen ügyek kerültek elő. Azt gondolná az ember, hogy mivel a legtöbb országban már betiltották ezeket a bemutatóra szóró részvényeket, ez eltűnőben van. Sok országban azonban még nem, ezért is működhet ez a rendszer, és könnyűvé teszi a bűnözők számára azt, hogy elrejtőzködjenek. Mi értelme van annak, hogy előírjuk, megtaláljuk a e, tényleges tulajdonost akkor, hogyha valójában egy ilyen e, részvényen keresztül, részvénytulajdonon keresztül eladhatja anélkül, hogy a neve ténylegesen fel sem merül e, látjuk, hogy az offshore és adóparadicsomok már jelenleg is egy nagyon komoly kiskaput jelentenek, és nehezítik a vizsgálatokat. De hogyha legalább ezt el tudnánk érni, hogy ne legyenek ilyen bemutatóra szóló vállalati tulajdoni papírok, részvények, az már egy előrelépés lenne. Köszönöm a kérdést. Nekünk, ahogy ezt már többször mondtam, őszintén kell eljárnunk, az ügyészeknek különösen. Amikor én Romániát képviselem, ilyen ügyekben akkor sem felejtem el, hogy román ügyész vagyok. Sajnos Románia nem első ebben az ügyben, és tartozunk magunknak az őszintességgel. Románia mai napig nem kezdte el alkalmazni a negyedik irányelvet, és mi a tényleges tulajdonra vonatkozó adatok hiányában nagyon komoly nehézségekkel kell, hogy küzdjünk. Tehát eléggé hátul kullogunk. Ugyanakkor mi természetesen üdvözöljük azt, hogy ez az ötödik irányelv megszülessen, tehát előbb azért alkalmazni kéne a negyediket. Én ügyészként meggyőződéssel vallom, hogy az ötödik irányelv az előnyös lesz majd a munkánkhoz, de először mindenképpen az kell, hogy konkrétan a negyedik irányelvet Románia elkezdje alkalmazni, mielőtt egyáltalán az ötödikre sor kerül, amit aztán szintén alkalmazni kell. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm. Elnézést kérek, Nina Gil, elnézést kérek, hogy nem lehettem itt, eh, szavazni kellett egy másik bizottságban, és remélem, hogy éppen ezért nem ismétlem azt, ami már esetleg elhangzott. A körhinta áfacsalás továbbra is nagy probléma egyes országokban. Tudom, hogy az Nagy-Britanniában. Amennyiben nem kell ismételniük magukat, el tudnák mondani, hogy mely országok képesek ezt a problémát leállítani, illetve kezelni legjobban? Illetve mivel miközben sokat foglalkozunk a nagy cégekkel, és a bankok pedig odafigyelnek a gyanús forgalomra. Van egy terület, amelyről nem tudom, hogy önök tudnak-e vagy foglalkoznak-e vele, olyan polgárok, akik EU polgárok, de máshol élnek legálisan. Minden egyes alkalommal vissza tudnak élni az áfa rendszerrel. Nem tudom, hogy van-e olyan javaslat, amely ennek a problémának a kezelésére irányul, hogy ne tudjanak visszaélni. Mit gondolnak az új technológiákról, a blockchainről, illetve a mesterséges intelligenciáról? Ezek felhasználhatók-e a csalás elleni fellépés során, különös tekintettel a terrorista finanszírozásra, illetve gondolják-e hogy a pénzügyi intézményeket sújtó szankciók megfelelően elretentőek-e, elégségesek-e. Köszönöm. A másik két kérdéssel, fog, az első két kérdéssel fogunk foglalkozni a következő szakértői körben is, a második meghallgatásunkon, de most megadom a szót, hogy válaszoljanak. Cryptocurrencies Yeah, Mr. Fronza, please. Sorry. So the question was, do you use blockchain? Nos, a kérdés akkor az volt, hogy a blockchain, illetve a mesterséges intelligencia alkalmas-e. Bejelentették, hogy a blockchain technológia alkalmazható az áfa fizetések könnyítésére. Tehát úgy tűnik, hogy a blockchain az alkalmas lehet ugyanis a termék teljesen nyomon követhető. Ugye digitális termékről lévén szó, amikor mobiltelefonokról, vagy megfogható dolgokról van szó, fizikai dolgokról, vagy például romló termékekről, mint az élelmiszer, már sokkal nehezebb. E, elvi válasz az az, hogy a blockchain használható, de vannak természetes korlátai. Ami a mesterséges intelligenciát illeti, itt eh, nyilván már most is felhasználják a brit vámhatóság eh, már most felhasználja például a gépi tanulást, illetve a mesterséges intelligenciát eh, adócsalások felderítésére, de azt hiszem, hogy nem csak a britek csinálják ezt. Nyilván a mesterséges intelligencia az trendeket fog azonosítani, de konkrétan minden válasz, minden válasz nem fog megadni, és nem fog újjal mutogatni egyes emberekre, hogy ők az elkövetők. a mesterséges intelligenciáról kár azt terjeszteni, hogy minden problémát meg fog oldani. Én azt gondolom, hogy a terepen végzett nyomozás, illetve adatelemzés az fontosabb, mint valaha volt. Nos, Nyilván, hogyha nincsen áfa, akkor nincs áfa csalás, tehát így lehetne elkerülni az áfa csalást. Amerikában működik. Köszönöm. I'd like to thank, thank all the guest speakers for... Köszönöm, szeretném megköszönni a vendégeinknek a jelenlétüket, illetve um, előadásaikat és válaszaikat. Um, nem csak egy jó általános áttekintést kaptunk, hanem részletes információkat is. Ezek nyilván tükröződni fognak majd a jelentésünkben, a TAX 3 bizottságban. Csak általánosságban elmondanám, hogy az ÁFA csalás a hatalmas pénz mennyiség miatt könnyebben elkövethető, mint például egy bankrablás. És nyilván komoly forrása lehet a terrorizmus finanszírozásnak is. Éppen ezért az áfa vagy héjacsalás gyakorlatilag közvetlenül kapcsolódik az állampolgáraink biztonságához is. Ezért kell több figyelmet szánni, szentelni ennek a témának, és erről is lesz szó a következő szakértői panelünknél, amely nem soká kezdődik. Valenciano asszonynak adom meg a szót. Rendben, hát akkor szeretnénk megköszönni a szakértőknek és az összes kollégának, aki itt volt, és aki uh, nagyon uh, részletesen elmagyarázta a helyzetet. Ez minden bizonyal hasznos lesz a munkánk uh, szempontjából, mert hát végül is mi magunk nem tehetünk más, mint hogy jogot alkotunk. Ez egyébként nagyon sok már önmagában, de ehhez viszont arra van szükség, hogy nagyon közvetlenül megismerjük, hogy milyen igényekre van szükség, hol vannak a joghézzagok, és így tovább azt gondolom, hogy az a szakbizottság, amelyet nagyon nagy megtiszteltetés számomra elnökölni, a TAX 3-mal együtt nagyon jó munkát tud végezni. És emellett pedig ajánlásokat akarunk megfogalmazni, és ezeket a kollégákkal a TAX 3-tól is tehát velük ezt közösen szeretnénk megvalósítani. Még egyszer köszönjük szépen, hogy eljöttek, és köszönjük a szakértőknek is, hogy eljöttek. Köszönöm. Köszönöm én is, és most a taxe 3 következik három perc múlva.